Colleagues, can you please take your places? Kérek mindenkit, hogy foglalja a helyét, és akkor elkezdhetjük az ülést. And let me start. Hadd kezdjem azzal, hogy mindenkit üdvözlök. A nyári szünetet követően remélem, hogy mindenkinek kellemesen telt a nyara, és úgy gondolom, hogy a napsugár is megfelelő inspirációt, energiát adott, hogy az év utolsó szakaszát megkezdjük. Köszönjük szépen. Így van. Soha nem szabad ezt észrevétlenül hagyjuk. Azt javaslom, hogy gyorsan térjünk át a hivatalos, illetve kezdjük meg a hivatalos programot, és fogadjuk el először is módosítás nélkül a napirend tervezetet. Az elnök közleményeihez érünk ezzel. Minden nyelvet kínálunk, kivéve az észtet és a máltait. Remélem el tudják fogadni ezt a mai napra. A második bejelenteni valom a következő. Hat olyan képviselő van, aki az elektronikus bizottsági rendszert kéri, az e komité rendszert, tehát hat bizottság számára, eh, bocsánat, hat bizottsági tag számára tehát 18,5% számára nem fogunk kiosztani papír alapú dokumentumokat. Kérem, kérek mindenkit arra, hogyha úgy gondolja, hogy az elektronikus bizottsági ülés formára szeretne áttérni azért, hogy további papírt takarítson meg, akkor azt jelezze a titkárság felé. A harmadik bejelenteni valom az, hogy egy új EFD koordinátorunk van, Simánszki úr. Szeptember 18-án szerdán a Gyógyszerek és Terápiák Hatékonysága című workshopot tartjuk, 24-én pedig az elektronikus egészségügyről. Október 14-én a bizottsági ülésünkön nyilvános meghallgatás lesz a hivatalos ellenőrzések témakörben. Utoljára pedig szeretném elmondani azt, hogy rendkívüli ENVI fejlesztési, illetve ENVI Dev bizottságunk lesz a milleniumi fejlesztések célkitűzéseiről, valamint az ENSZ főtitkára a 2015-ös fejlesztési tervről, Mohamed asszony tehát szeptember 17-én fog beszámolni. 4 óra 15 és 5 óra 15 között kerül egy két meghallgatásra és megbeszélésre sor. Mindenkit szeretettel látunk. A folyamatban lévő háromoldalú tárgyalásokról pedig nincsen semmiféle új hírünk. Az elnök közleményeinek végére értem ezzel, és ez azt jelenti, hogy megkezdhetjük a hármas napi rendi pontunkat, a tengeri területrendezés és a partmenti övezetek integrált kezelése. Meg is adom a szót Pirillo úrnak, az előadónak. Grazie, Presidente. In Europa la richiesta dell'uso dello spazio marittimo. Köszönöm szépen, elnök úr. A tengeri területrendezés és a partmenti övezetek egyre nagyobb mértékben kerülnek hasznosításra Európában. Halászat, akvakultúra, turizmus, tengeralattjárók, tengeri, illetve partmenti szélenergia hasznosítás mind megjelenik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelően koordináljuk e tevékenységeket, annak érdekében, hogy ne legyen túlzott a, nyelv a verseny, és annak érdekében, hogy ne, ker- ne legyen óriási nyomás a forrásokon. A bizottság irányelv javaslatában a tengeri területrendezés és partmenti övezetek integrált kezelése szerepel. Nos, már 2001-ben a ezen kívül a barcelonai egyezményben már foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel, vannak olyan tagállamok, amelyek az egyezményt már alá is írták. Most először kerül azonban sor arra, hogy európai jogi aktus születik a közös tevékenységekről tengeri és partmenti övezetekben. Óriási kihívás ez. A TRAN, az illetékes szakbizottság e dokumentumban néhány cikknél, a környezetre vonatkozó cikkeknél a kizárólagos illetékességünk van. Nagyon fontos, hogy olyan szabványokat vezessünk be, amelyek hatásosak, például a környezeti értékelés, illetve a, habi, a habitát élőhely irányelvehez hasonló. Akkor, amikor környezetvédelemről, partmenti jövezetek védelméről beszélünk, és azt végezzük, akkor nagyon fontos, hogy a tenger különleges növekedési feltételeit, az úgynevezett kék gazdaság feltételeit figyelembe vegyük. Európában mintegy 5,4 millió munkahelyet ad ez a gazdasági szegmens. Óriási növekedési potenciál mind, mind gazdasági, mind foglalkoztatási szempontból, hiszen idegenforgalom a tengeren és a partmenti részeken különösen fontos. De arról is szó van, hogy meg kell, ki kell tudjuk használni a saját lehetőségeinket. Erre csak akkor kerülhet sor, hogyha megfelelő ökológiai egyensúlyt találunk, illetve azt meg tudjuk tartani a szárazföldi és tengeri övezetekben. Nos, a javaslat ezeket a gondolatokat fogalmazza meg. A kiegyensúlyozott megközelítés nem csak azt jelenti, hogy a különböző tevékenységeket kell összeegyeztetni, hanem szinergiát kell tudni elérni, a fenntartható növekedés alapjait megteremteni minden területen. Nos, ez az a kezdeményezés, amelyel a szociális, társadalmi, biológiai és gazdasági forrásokat képviselhető, fenntartható módon ki tudjuk aknázni, és a különböző forrásokat igazságosan, illetve a forrásokból származó hozadékokat igazságosan tudjuk elosztani. Vannak olyan övezetek, amelyek éghajlati szempontból különösen eh, problematikusak. Ezeken a területeken érvényesíteni kell a, a 1190-es bocsánat, a 101.9-es rendelkezéseit, azaz a korábbiakkal eltérően preventív módon kell a környezeti hatásokat felmérnünk. Ezt az elvet is érvényesítem jelentésemben, ugyanúgy, mint a parti erózió jelenségét. Nos, ez óriási hatással van a biológiai diverzitásra, a gazdaságra, és a partmenti területek gazdaságára egyaránt az EU egészében. Arról van tehát szó, hogy a partmenti övezetek prevencióját, védelmét kiemelten kezeljük ökológiailag megfelelő, összeegyeztethető módon és fenntarthatóan valósítsuk meg. Így lehet csak elérni azt a fajta egyensúlyt, amelyet eh, megcélzunk, és így lehet a partmenti területek erózióját elkerülni. A környezetvédelmet eh, tengeri és szárazföldi területeken egyaránt erősíteni kell. A különböző tagállamok eh, igazgatási, közigazgatási rendszereiben is. Így lehet a rendelkezésre álló forrásokat megfelelően kihasználnunk. Ugyanúgy, ahogy a 2020-as európai stratégiában is megfogalmazzuk. Minimális követelményekre van szükség a partmenti és tengeri területek hasznosítására. Arról van tehát szó, hogy lehetőség szerint külön válasszuk a tevékenységeket, a, a CO2 befogása és tárolását meg kell tudni valósítani mindkét tehát tengeri és szárazföldi területen. Az Európai Bizottság gondolatát támogatom én is, tehát minimális követelményeket kellene megfogalmaznunk erre vonatkozóan is, hogy minden egyes tagállam a saját konkrét adottságainak megfelelően tudjon eljárni ezen felül ellenálló képességről is szó van, és ennek tükrében meg kell mondjam, hogy nagyon fontos, hogy a jelentésben a különböző mechanizmusokat is megvizsgáljuk, amelyek lehetővé teszik minden döntéshozó szinten, európai, nemzeti és helyi szinten a döntéshozók és politikusok együttműködést. Minden érdekcsoporttal tárgyalnunk kell, csak így tudunk integrált tervezést megvalósítani, a tengeri területrendezés és partmenti övezetek integrált kezelésében. Szerettem volna a jelentésemben kiemelni azt is, hogy mennyire fontos, hogy a kohéziós politika különböző eszközeit összefésüljük és mind alkalmazzuk az európai eh, tengerészeti eh, alapban, amelyet most hoztunk létre. Így tudunk központi szerepet adni ennek az eszköznek a célok megvalósításában. Most pedig szeretném az árnyék előadónak megadni a szót, és a többi kollégának, hogy mondják el véleményeket. Köszönöm. Um, I... Köszönjük szépen, Pirillo úr! Két árnyék előadónk van a listámon, akik jelen is vannak az ülésről, illetve két további képviselők kíván szót kapni. Akkor ellenőrzők a lista árnyékén Síber asszony és Göling asszony, aztán további képviselők Lupcseva asszony és Davis úr, illetve Bonanini képviselő. Ez lenne a teljes lista, nem még valaki szeretne szót kapni. Na, hát akkor jól telt a nyári szünet önnek, és Schnieber asszony a néppárt nevűben kap először is szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Legelőször is szeretnék Pirilló úrnak, az előadónak köszönetet mondani, és köszönetet mondanék valamennyi előadónak, árnyék előadónak a TRÁN szakbizottságban, hiszen a víz jelentősége úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára vitathatatlan tény, nem csak azért, mert az Európai Unió lakosságának egy harmada a tengerek től a partjavezetektől 20 kilométerre lakik maximális Son, éppen ezért rendkívüli jelentőséggel bír tehát a víz, a tengeri övezetek térsége. Jelenleg hagyományosan egyrészt ipari övezetek is, és ugyanakkor pihenést, üdülés szolgáló területeket is szolgálnak ezek a területek, és emellett valódi biológiai kincsestár és hát a sportolók, a turizmuson, gasztronómiában dolgozók számára is kiváló övezetekről van itt szó, és hát egy egyébként fenntartható erőforrás nem szabad károsítanunk, garantálnunk kell azt, hogy az átgondolatlan hasznosítása ezen övezeteknek ne vezessen ahhoz, hogy kimerülnek a parti övezetek erőforrása, E szolgálja a partmenti övezetek integrált kezelés, illetve az integrált tengerpolitika. Ezek folyamat orientált megközelítések, amelyek a konfliktusok megelőzésében, megoldásában már eddig is gyümölcsöző eredményeket tudtak felmutatni. Éppen ezért a bizottság ezen irányelvjavaslata, amely valódi procedurális folyamat elvű kereteket szeretne teremteni, üdvözlendő részünkről, de arra is gondolnunk kell, hogy a tervezési folyamat, illetve az ökológiai, gazdasági és a szociális tényezők felmérése továbbra is tagállamok illetékességi körébe tartozik. Én úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat néhány pontban túlmegy az elfogadhatón, és a szubszidaritás elvét megsérti ezekkel a javaslatokkal. Ahelyett, hogy újabb tervezési szinteket vezete be, Szerintem jobb lenne, hogyha már létező eszközöket tartanánk fenn, illetve rugalmassá tennénk a használatukat. Tehát a leg, nagyobb erőforrás hatékonyságot kellene megvalósítanunk, a növekedést ösztönző kezdeményezéseket kellene itt támogatnunk, és hát remélem, hogy egyik másik módosító indítványjal um, sikerül majd ezt a vitát megoldanunk. Köszönjük szépen, Schnieber asszony, a következő pedig Julie Görling az ECR nevében. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani Pirilli úrnak ezért a véleményért, amelyet kidolgozott. Úgy gondolom, ami itt igazán fontos, az a kiindulási pont. Nagyon sok tagállam, amelyek hasonló partmenti övezetekkel rendelkeznek, de más államok is kis partjövezetekkel már is rendelkeznek eh, számos a javaslatban tett elemmel, jó, vannak olyan tagállamok is, amelyek nem, de hát ez megint egy klasszikus példája az európai megoldásnak a bizottság, hogy ezt megnézte, és mi nem ellenezzük, hogy egy irányelvvel dolgozzunk ki, de emlékezzünk arra, hogy ez keret irányelv, és tényleg a túlzott előírásokat, a túlzott szabályozást el kell kerülnünk. Ez az utolsó dolog, amire szükségünk lenne, hiszen már rengeteg tagállamban nagyon is kidolgozott, részletes, jól működő rendszerek vannak. Nem kellene itt tartalmi változásokat eszközön, amelyek semmiféle szocioökonomiai vagy környezeti problémákra nem jelentenek jelentős megoldást. Ez administratív költségekkel járna, illetve megtörni a jelenlegi eszközök használatát, és említett tagállamokban úgy vélik, hogy itt szükségtelenül avatkoznak be a partjavezetek igazgatásába, és hát tényleg azon tagállamokban, ahol már a legtöbb a javaslatban említett eszköz már létezik, ott, ott tiszteletben kell, kellene tartani a létező rendszereket. Tehát itt nagyon óvatosan kell eljárnunk, a megfogalmazás esetében is elővizsgálatosnak kell lennünk, hogy lehetővé tegyük a rugalmasságot, és mindenek előtt biztosítanunk kell azt, hogy elegendő időt és teret enged a helyi érdekeltek, a helyi érintettek döntései számára. Hiszen a partmenti övezetek kezelése például a saját körzetemben is egy nagyon fontos kérdés, és hát igen, elmondhatjuk, hogy keretirányelven dolgozunk kormány szinten is, de itt valóban csak kereteket szabadna megszabnunk rugalmas kereteket, hogy a helyi körülményeket, a helyi döntéseket figyelembe tudjuk venni. Tehát itt valóban én azt szeretném, ha garantálnánk ezt a rugalmasságot és a szubszidiaritás elvének betartását. Amikor Pirilló úr a parti a szárazföldi alapú intézkedésekről beszél, hát itt valóban óvatosnak kellem, hiszen úgy gondolom, hogy a szárazföldi területrendezés és tervezés, ez valóban tagállami illetékességi körbe tartozik, és hát a partmenti vezeték integrált kezelése arról szól, hogy a tenger és a szárazföldi területrendezések, különböző intézkedések valóban egymásra kapcsolódnak, és itt biztosítanunk kell a tagállamok illetékességet, hiszen az irányelvnek ez lenne az alap gondolatai, és, és ha rosszul járunk el, akkor csak késeltetünk bizonyos folyamatokat, és nem érünk el semmit. Tehát itt valóban a tengeri területrendezést szeretném ebből a szempontból is megközelíteni. Köszönjük szépen, Csúli! És a következő hozzászóló Chris Davis. Köszönöm, elnök úr. Én először is árnyékelőadónk Camillo Pázs nevében beszélek, aki a jegyzeteit is továbbította nekem. Ebből nyilvánvaló, hogy nem csak jav, támogatja a bizottság javaslatait, hanem még Mario Pirillo jelentésének az állásfoglalásait is támogatni tudja. Lepázs asszony nagyon támogatja azt, hogy fenntartható megközelítést alkalmazzunk a tengeri és tengerparti zónák fejlesztésében. Ez azt jelenti, hogy a konfliktusokat és a fenntarthatatlan tevékenységeket próbáljuk meg elkerülni. Azt gondolja, hogy Európa számára nagy lehetőség a tengergazdaság fejlesztése, de hangsúlyozza azt is, hogy a fenntartható fejlődés, az erőforrások megőrzése és a környezetvédelem elvei rendkívül fontosak kellnek, hogy, hogy maradjanak a tengeri térség, illetve a tengerparti térségek fejlesztésében. Az elővigyázatosság elve, illetve a problémák előre látása az a két dolog, amire fontos összpontosítanunk, illetve a különböző felek közötti együttműködés, illetve a szélesebb népesség bevonása az ilyen fejlesztések tervezésébe. Emlék, visszaemlékszem 2003-ban talán, amikor az első mandátumomat töltöttem itt, akkor foglalkoztunk először az integrált parti övezeti igazgatással, egy bizottsági dokumentum volt. Azt tapasztaltuk, hogy az integrált parti övezeti kezelés egyáltalán nem valósult meg, az akkoriban nem is létezett. A szubszidiaritás is nagyon fontos, és erre is oda kell figyelnünk. Akkor a zöldek jelentéstevője voltam, és szeretük volna annyira ö, megváltoztatni ezt a, jogható, ezt a, a dokumentumot, hogy legyen egy olyan ügynökség, vagy egy olyan szervezet, ami felügyelni tudja ezt a folyamatot. Azonban nagyon ellentmondásos, egyébként mulatságosan ellentmondásos volt a céljaink és a, a, az elveink közötti különbség. Tehát szeretnénk, hogyha hatékonyak lennénk, ugyanakkor fenntarthatóak, de hát a szubszidiaritás elvét is, mint európaiak folyamatosan hangsúlyozunk kell. Ezeket az elveket kell tehát összeegyeztetni. Köszönöm, Krisz, mondja az elnök, és köszönöm, hogy intézményi emlékezetünkként funkcionál. Most pedig Jukcseva asszony következik, ha jól lejtem a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném kifejezni támogatásomat. Támogatom ezt a dokumentumot, illetve a jelentéstevő megközelítését is. Valóban elérkezett az ideje, hogy a parlament, az Európai Parlament elfogadjon egy ilyen dokumentumot. Szerintem ez az irányelv sok dokumentum közül az egyik lehet, amely majd szabályozza a tengeri területek fejlesztését. Tehát kiegészíti és támogatja a tengeri területek kezelését. Ezért támogatjuk ezt a dokumentumot, mert ezzel meg tudjuk mutatni azt, hogy minden európai vízforrás, illetve tengerparti terület irányába milyen megközelítést alkalmazunk. Nagyon fontos a környezetvédelmi aspektus figyelembevétele is, főleg ezen szakbizottság szempontjából. Miért? Azért, mert a tengerparti zónák már önmagában mennyiségüknek köszönhetően is nagyon fontos tényezők az európaiak életében. Az erőforrásokat intenzíven kiaknázzuk, és nem rejthetjük véka alá, hogy ez problémákhoz vezet. A tengerparti térségekben nagyon sok környezeti probléma merül fel. Fontos megjegyezni azt is, hogy sok ember Európában pont tengerparti zónában él, és nekik is szeretnénk tiszta környezetet és magas életszínvonalat biztosítani. Ezért aztán a tengergazdasági tervezés során nagyon fontos, hogy tudjunk róla, hogy ezek az emberek különösen odafigyelnek arra, hogy mit csinálunk. Különböző országok, különböző kormányok, rendszerek és tervezési szisztémák mind odafigyelnek ránk. Nagyon fontos az is, hogy a szervezés megerősödjön, és ezáltal tudjuk kezelni például azt az intenzív forgalmat, közlekedési szempontból értem a forgalmat, tudjuk ö, kezelni, ami megjelenik ezeken a területeken. A közlekedés, a vizet, a talajt és általánosságban a parti zónákat szennyezi, és ráadásul komoly területeket veszítünk el az építkezések miatt. Szerintem az irányelv a tagállamok saját területrendezési terveinek kialakítását nem akadályozza, nem sérti őket ebben a jogukban. Sőt, még többet is tehetne. Együtt kellene dolgozni és együtt gondolkozni. Ezért kellene, hogy legyen egy olyan platform Európában, ahol az összes tengerparti zónával kapcsolatos tervezést össze lehet fogni. A védett zónák a Nature 2000 vagy Natura 2000 program alá eső területek védelme is szerintem kiemelésre kerülhetne ebben az irányában. Köszönöm szépen, Gyubcseva asszony, most pedig Prizovilos úr kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a javaslatért, és nyilvánvalóan az előadónt is köszöneti illeti. 2012. októberében az illetékes tengerügyi miniszterek elfogadták a Limasszoli nyilatkozatot az Európa 2020-as stratégia támogatásáról, kék gazdaság pedig lehetőséget biztosít arra, hogy munkahelyeket teremtsünk és fejlesztjük a parti tengeri övezeteket. A kék gazdaság ugye a tengeri és a tengerparti övezetekre támaszkodik a jóléthez és a válságból történő kilábaláshoz is hozzájárulhat. Ugyanakkor az is fontos, hogy a partmenti övezetekre leselkedő veszélyek ellen is fellépjünk. Már jelenleg is komoly konfliktusok alakultak ki, de ezen kívül az is nagyon fontos, hogy konzultációkra kerüljön sor, és átfogóbb területrendezés és kezelési tervek kerüljenek kidolgozásra. Annak érdekében, hogy azok ellen a problémák ellen fellépjünk, amelyek elsősorban az éghajlatváltozásból adódnak, de hát például a tankhajók okozta veszélyekkel is fel kell lépni, a különböző vegyi anyagokat szállító hajók is veszélyt jelentenek, az erózió ellen is fel kell lépni, és vannak még további problémák, amelyekre megoldást kell találnunk. Nagyon sok országnak ugye a szárazföldi részeken a területrendezést fel kell, hogy gyorsítsák, és, és ez a tengeri területrendezést is érinti, ezt is szem előtt kell tartani, különben nagyon sok késedelemre a sor, ezt a kettőt nem kapcsolják össze. A területrendezés esetében ugyanis a szárazföldi és a partmenti vezeteket egyformán be kell vonni. Fontos a tengeri területrendezési keret, de ennek együtt kell a kéz a kézben a, a tagállamok között, a, tehát nem csak nemzeti szinten, hanem koordinálni kell a tagállamok között is a területrendezési fellépéseket, és hát itt nagyon sokféle érdeket kell összeegyeztetni, de mindenképpen közös módszertanra, van szükség, és mindenképpen megbízható adatok is szükségeltetnek. Azt, hogy hiányoznak momentán az ilyen adatok, ezek nem szolgáltnak ürügyül ahhoz, hogy ne lépjünk fel már is. Németországban és Lengyelországban, a Balti-tengeren, az Atlanti óceánon már is megjelentek a programok, de az ENSZ is kirealkozott egy UNEP nevezetű tervet a parti övezetekre, a tengeri területrendezés átfogó megvalósítása a földközi tenger három régiójában úgy szintén sok, sok pozitív eredménnyel kecsegtetetne, de még sokat tennivaló, és jelenleg még nem kielégítőek az eredmények. Számos tagállam késésben van, a szárazföldi területrendezés még nem valósult meg kellő mértékben, éppen ezért félő, hogy ezek a késedelmek érintik majd a tengeri területrendezés megvalósítását is. Már jelenleg is nagyon intenzíven beavatkozunk a partmenti vezetekbe például a gáz és olajgázvezetékek, a villanyvezetékek, egyéb kábelek lefektetése nagyon alapos tervezést igényel, és a partmenti tagállamoknak itt valóban egyetértésre kell jutniuk a területrendezés tekintetében. A javaslatot tehát keretként kell értelmezni, nagyon fontos ez a keret a tengerpolitika tekintetében, de itt egy önkéntes kezdeményezésre van szó, közös irányelvre, de közös normákra is van szükségünk, különben óriási káoszhoz fog ez vezetni, a hatékonyság, az eredményesség pedig nem fog e, ezáltal hátrányt szenvedhet, illetve a tengeri erőforrások kimerülhetnek, hiszen itt rendkívül kényes övezetekre van szó, itt az ökoszisztémák szem előtt tartás, ez a fajta megközelítés rendkívül fontos. Ezen kívül a megelőzés is kulcsfontosságú, éppen a tengeri területrendezés tekintetében ez rendkívüli jelentőséggel bír. És hát ezt csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha beszélünk egymással, kommunikálunk, fontos a regionális helyi hatóságokkal az együttműködés, a, aztán a, a civil társadalom képviselőt is be kell vonni. Elnök itt már öt ö, ö, perce beszél, és hát nagyon gyorsan olvassa fel ezt a szöveget, tehát kérem, hogy erre legyen tekintettem. Most pedig közben üdvözölném az egyik árnyék előadónkat. Ön az első hozzászólása lesz ez, kedves kollégánknak. Komisije i podržavam e, stajalište našeg izvjestitelja. Smatram da je integrirano upravljanje obalnim e, pojasem jedna od vrlo važnih. Köszönöm szépen a szót. A tengerparti területek integrált kezelése nagyon fontos téma. Nagyon fontos a bolygónk túlélése szempontjából is. Horvátországból érkeztem, és bizonyára tudják, hogy az Adriai tengert más tagállamokkal is megosztozunk ezen a tengeren. Tehát muszáj együttműködnünk. A különböző országoknak különböző fejlettségi szintje van, és más módon képzelik el a gazdasági fejlődést. De nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a környezetvédelme illetve a kék gazdaság fejlesztése között. Úgy gondolom tehát, hogy nem szabad a szubszidiaitás elvét megsérteni, a tagállamok jogait nem szabad megsérteni, tehát egy olyan irányelvre van szükség, ami az, az tagállami standardokat, normákat tiszteletben tartja. Fontos tehát, hogy elfogadjuk ezt az irányelvet, de az is fontos, hogy a gazdaságfejlesztés szempontjából adjunk bizonyos mértékben szabad kezet a tagállamoknak. Hiszen ők azok, akik végső soron igazgatják ezeket a területeket. Mindig tisztában kell lenni tehát azzal, amit az indiánok is mondtak, az amerikai indiánok, hogy ezt a tengert és ezt a ö, földet csak kölcsön kaptuk. <clears throat> <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék kolléganőnknek az álláspontjához. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos pontosításokat tartalmaz egy olyan irányelvezzel kapcsolatban, amit ki kell egészítenünk, pontosítanunk a tengeri térség és a partmenti övezetek integrált kezelésénél. Nagyon korrekt, rendszerszerű tervezésre van szükség, és ez a cél mind a partmenti területeknél, mind pedig a tengerparti területek parti szakaszokon túl, szárazföld felé eső részein is. A tagállamok közötti egyeztetésre szükség van, a helyi speciális körülményeket pedig mindig figyelembe kell tudni venni. Nagyon fontos az is, hogy a terveket a környezetvédelmi irányelvvel összeegyeztetve, és annak megfelelően töltsük meg tartalommal. Ezeket a szempontokat is hangsúlyozni kell, ugyanúgy, mint a vízállapotát. E területen is integrált megközelítésre van szükség, és kiemelten kell kezelni azokat a tevékenységeket, amelyek a, a hetes cikkben kerültek meg határozásra, hiszen vannak olyan elemek, amelyeknél nagyon gyakran csak átmeneti megrendelkezések vannak, pedig határozott irányelvekre van szükség. Nagyon fontos, hogy tisztítóműveket, tisztítóművek létrehozását és működtetését írjuk elő, hiszen ez mind a mezőgazdaság, mind a, az ivóvíz fogyasztása szempontjából fontos. Nem tudom, hogy túl gyors vagyok-e, kérdezi a, az előadó, de szeretnék még a tengeri útvonalakról beszélni. Nagyon fontos, hogy az irányelv 5-ös és 7-es cikkét érvényesítsük, erősítsük, hiszen ez a, a vízi tengeri közlekedést és a vízbiztonságát egyaránt garantálja. A Concordia sajnálatos balesete nagy tanulsága kell, hogy szolgáljon, ahol a tengeri területeket jelentős mértékben rombolták, ne is beszéljünk a velencei körzetekről, ahol már évek óta riasztás van, és sürgőségi eljárással kell a mentést végezni. A vízrend, az akvaszisztéma mérgezésekkel szembeni védelmét is erősíteni kell. Az ökorendszer tartós károsodását el kell kerülni, pedig erre többször is van példa. A tengeri útvonalakat nyilvánvalóan egyértelmű, közösen meg kell állapot, állapítani, meg kell határozni. Itt van az ideje annak, hogy a tengeri területrendezés ezt is magában foglalja. Hogyha az ökorendszert nem sikerül védeni, akkor semmi más nem tudunk. Köszönöm szépen. Most pedig röviden, röviden szeretném megadni a bizottságnak, Margaret Wenning asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek a teremben. Azt hiszem, nagyon röviden el tudom mondani, hogy mit gondolunk a javaslatról, és ennek tükrében remélhetőleg eh, tudok reagálni néhány felvetésre is. Mindenképpen köszönetet szeretnék mondani az előadónak a jelentésért, erre majd még vissza fogok térni egy perc múlva, és minden hozzászólónak köszönöm már most a megjegyzéseit. A tengeri területrendezés és partment, partmenti övezetek integrált kezelésé mutatja, hogy elkötelezetten vállalja a bizottsága a fenntartható növekedés, a kék növekedés támogatását. A cél az, hogy a konkrét kihívásokat kezelni tudjuk. Ezekből szeretnék néhányat megemlíteni. Jelenleg koordinálatlan a tengeri és partmenti területek használata. Ez a források és a területek nem kielégítő és nem megfelelő használatát is jelenti, nem előre látható a tengeri területekhez való hozzáférés, ami szintén az optimálisnál rosszabb környezetet teremt a befektetők számára. A azokat a nyomásokat, terheket csökkenteni kell, amely a természeti erőforrásokra és magukra a tengeri és partmenti területekre neheződik. Erre is nyilvánvalóan figyelni kell. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy egyre nagyobb igény van arra, és lehetőség is, hogy a közösségi politikát alkalmazzuk, halászat, közlekedés, környezet, éghajlatváltás, energia. De, ahogy többen is mondták a teremben, valóban koordinációra van szükség e, terül, e tevékenységek között, csak így lehet maximalizálni az eredményeket, hatékonyságot mind a gazdasági, mind a környezeti célkitűzéseket, és ezt hangsúlyozom. Nos, ez a koordináció tulajdonképpen a célja magának a javaslatnak is. A javaslat, eh, ahogy önök is hangsúlyozták, vagy többen hangsúlyozták, eh, tartalmazza azt is, hogy milyen nagy szükség van a nemzeti hatóságok munkájára is. A nemzeti hatóságok meg több kérdésen dolgoznak. Nos, a javaslattal szerettük volna azt elérni, hogy hogy tulajdonképpen kiegészítsük mindazt, ami a tagáll- mindazt a munkát, ami a tagállamokban már folyik. A keretirányelvvel Természetesen ezt, ezt a munkát is tudomásul vesszük, és jelezzük azt is, hogy a meglévő struktúrákkal, administratív felépítményekkel már együtt akarunk dolgozni. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Ugyanúgy, mint a szubszidiaritás és az arányosság kérdését. Hiszen ezek is beágyazottak a keretirányelv javaslatba, amely tulajdonképpen egyfajta eljárásbeli rendet is kíván vázolni, melynek eredménye az, intézked, az lesz, hogy az intézkedések tartalma, idézetése a tagállami hatáskörben maradjon rugalmas módon. A javaslat további célja az, hogy a fenntartható növekedést erősítsük mind a tengeri, mind a partmenti övezetek tevékenységeiben, valamint azt, hogy fenntartható legyen a források felhasználása mindkét területen, és erősítse a tengeri és partmenti tevékenységeket. A határon átnyúló szempontokat is említették, valóban nagyon fontos a tagállamok közötti koordináció, hiszen tudjuk, hogy minden tevékenység alapvetően határon átnyúlik tengeri és partmenti övezetekkel kapcsolatban. Mint említettem, már üdvözöljük az előadó jelentését, mert úgy gondoljuk, hogy ez erősíti, támogatja a bizottság megközelítését, felfogását, és számos érdekes javaslatot is tartalmaz. A jogalkotási elvállásra vonat, eljárásra vonatkozóan a parti eróziót emelném ki, amely már a mi javaslatunkba is bekerült. Konkrét kérdés, kérdést is felvet az előadó. A palagáz és a szénbefogás és tárolás kérdésével kapcsolatban vannak kétségeink, hogy valóban szüksége szükséges-e magában a javaslatban ilyen mélységekben mindezt megemlíteni, de természetesen érdeklődéssel várjuk a vitát eh, és az érveket arra vonatkozóan, hogy miért vegyük mindezt be sok javaslat hangzott el, és van benne a jelentésben is. Így vagy úgy bekerülhetnek ezek, talán nem ugyanolyan mértékben, vagy léptékben, de már várjuk azt, hogy milyen formában kívánják a bevezető rendelkezések közé például a javaslataikat bevenni. Mint hallottuk az árnyék előadóktól is, lesz még nyilvánvalóan lehetőség arra, hogy további kérdéseket tegyünk fel a különböző pontok tisztázására, de mindenképpen továbbítjuk ezeket. Szeretnénk arra sürgetni a szakbizottságot, hogy gyorsan pörgesse le az eljárást, hogy mielőbb megkezdhessük a tanácsal a tárgyalásokat, és az intézmények közötti gyors megállapodás egy nagyon fontos jelzés lenne a tenger és partmenti területek fenntarthatóságánál. Köszönöm. A Henning, Köszönjük szépen, Henning asszony. Ezzel pedig az eszmecsere végére is értünk. Nem tudom, hogy az előadó kívánna még röviden szólni. Igen, akkor övé a szó. Csak azért kértem szót, mert szeretnék köszönetet mondani mindazon kollégáknak, akik hozzászóltak ehhez az eszmecseréhez, és természetesen köszönet illeti azokat a kollégákat is, akik támogatták a véleményt. Természetesen vannak olyan árnyalatok, olyan részletkérdések, amelyek esetleg problematikusak lehetnek, megpróbáljuk itt ezeket orvosolni. Én is azt a véleményt képviselem, hogy ez a keret irányelv rendkívüli jelentőséggel bír ezt Chris Davis-től is hallhattuk, a tagállamoknak meg kell értenük azt, hogy, hogy a tengeri és a parti övezetek kezelés az itt folytatott gazdálkodás nyilvánvalóan belpolitikai kérdés, de emellett európai politikai kérdés. És köszönet mindenkinek. Elnök, köszönöm szépen. Köz... Szeptember 12 12-én délig lehet módosító indítványokat benyújtani, október 15-én szavazunk majd a szakbizottságban, e, erről a véleményről, illetve az illetékes szakbizottságban a Trámban novemberbe kerül sor, szavazása majd ezután kerül a plenáris elé. Most pedig akkor rá is térünk a következő napirendi pontra, a szavazások első pontjára. Ez a négyes napirendi pont a Jute Hog és e, és akkor meg is kezdjük a szavazást, ha csak nem az előadó szót kíván kérni, aki rázza a fejét, de ugyanakkor a mikrofon után nyúl. Igen, nagyon röviden. Nem is szeretném most az elveimet tovább e, tárgyalni. Továbbra is azt képviseljük, hogy, hogy nem kívánjuk a tanács irányvonalát követni. És ugye most a fennülő elnökségünk ből valaki hiányzik. Hogyha költségvetésre van szó, akkor itt viszont hiányzik egy személy. Emília szokott ott fennülni, és kérdezném, hogy, hogy hát miért nincs itt, de ugyanakkor gratulálnak is, hiszen az esküvőjét tartja most, ezért hiányzik. Remélem, hogy majd házas emberként, és ugyanolyan vidáman tér vissza körünkbe, és akkor térjünk rá a szavazás. Igen, Jutta Hauktól ez egy nagyon friss kis megjegyzés volt, mi is csatlakozunk a gratulációkhoz, de ugyanakkor meg is kezdjük most a szavazást. Méghozzá a 6328-as módosítóról szavazunk mindenkinél, ott van a szavazókártya, mindenki készen áll? Kiszavaz mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 6303-as szanóni módosítója mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 63, 38 mellette Elene. tartózkodás elutasítva. 63, 34 mellette Elene. tartózkodás elutasítva. 63, 21 mellette Elene. tartózkodás elfogadva. 63, 35-ös mellette 63, 35-ös, tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-22-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 63-12-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 6312 esről szavazunk. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva, de ezt nem láttuk előtt. A 63 os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6325 ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6306, 6342-es, ezek azonosak mellette ki szavaz ellene, tartózkodás elutasítva, 6307, 6340, ezek is azonosak mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6341-es, 6308-osra szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6309, 6339 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6310-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyetemű, elektronikusan szavazunk, 63 10-esről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-02-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-01-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük rendben a 6301-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 6318-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6319-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-45-ös, ez okafogyottá vált. 63-47-esről szavazunk mellette. ellene tartózkodás elfogadva. 63-46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63.00 mellette ellene tartózkodás fogadva. 63.04 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63.11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63.14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63.37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-05-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-15-ös mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, ellenőrizzük. Nézzük. Mindenki tudja, hogy kell használni a szavazógépet? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63-49-es mellette ellene tartózkodás. Nem egyértelmű, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-30-as mellette ellene tartózkodás ugyanazon többséggel elfogadva. 63-31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-32-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 63-44-es mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Ezzel 63-33-as okafogyottá vált, és akkor ezzel lezártuk a szavazást erről a pontról, de akkor most jön az vélemény, amelyről szavazunk itt akkor rövidebb számokról beszéltünk. Egy szemjegyű egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellett kiszavaz ellene tartózkodás nem egyértelmű, tehát a második részről elektronikusan szavazunk. Tehát egyes módosító második része elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Leszárom a szavazást elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító részenként első rész mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, elektronikusan szavazunk a második részről, a harmadik módosító esetében. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, itt ugye van egy szóbeli, módosító és mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, a hetesről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor pedig de ellenőrizhetjük a nyolcast, jó, akkor elektronikusan szavazunk róla, mert ezt kérik. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva ugyanazon többséggel. És akkor elektronikusan sor kerül a szárószavazásra, a véleménytervezetről, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, tehát mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 43 igen szavazat, 3 nem szavazat, illetve 4 nem szavazat, 3 tartózkodás. Gratulálunk Jutta Haugnak. geht's weiter zu einer mündlichen Anfrage. Akkor második szavazás egy szóbeli választigénylő kérdésről az Európai Széndiokszid piac helyzetéről 2012-ben. Egyben szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Egyhangúan elfogadtuk. És akkor most szavazunk egy helyesbítésről, határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyek szóló jelentés, néhány hibát korrigálunk, de az előadó nem kíván hozzászólni, tehát akkor elektronikusan szavazunk, igen, erről is elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 48 igen szavazat nincs, ellen szavazat nincs, tartózkodás, ezzel a helyesítést elfogadtunk. A következő szakbizottság ülése szeptember 18-án kerül sor 9 órakor kezdünk, 12.30-ig, majd 3 órától 6.30-ig folytatjuk a munkát, és most pedig 10 óra 30-kor folytatjuk az ülést a koordinátorok ülésével. Mindenki másnak szép hazaut, jó, hazautat, jó ebédet kívánok, és akkor jövő héten találkozunk Strasbourgban.